Nagy büszkeséggel jelenthetem be, hölgyeim és uraim, hogy mindenkinek sikerült ilyen korai időben is ideérnie. A napi rendel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? Nincs közlemény sincs, úgyhogy ezzel el is jutottunk a montenegrói miniszterelnök úrhoz, Milo Dukanovicsal való beszélgetéshez. Örömmel vesszük első látogatását szakbizottságunkban. Különböző feladatköröket tölt be 25 éve felelős pozícióban az országában. Ez egy negyed évtized, és egy negyed évszázad elnézést is láthatóan a választási kampány során fontos szerepet töltenek be a NATO tagság, jogállamiság, igazságoság kérdései. 24 fejezetet megnyitottunk az EU tagsággal kapcsolatban, ami azt is jelzi, hogy a, társal a tárgyalások konstruktív úton haladnak. Ezt a szakbizottságunk is nyomon fogja persze követni. Meg kell állapítsuk azt is, hogy ebben a kérdésben a NATO tagság kérdésében van önökön némi nyomás bizonyos harmadik országok részéről, de kívánunk önöknek jó erőt ahhoz, hogy ezt az utat végigjárják az országok érdekében, észszerű irányban. Hát is adom ezzel önnek a szót, hogy megfelelő időnk legyen a beszélgetésre. Köszönöm szépen. Poštovani gospodine Brok, cijenjeni poslanici. Brok úr, tisztelt parlamenti képviselők, szakbizottsági képviselők itt a parlament külügyi bizottságában. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy a Montenegrói kormány képviseletében itt lehetek. Azt gondolom, hogy ezzel is megerősíti az Európai Parlament a bővítési folyamatot, és számomra pedig azt a víziót, hogy mi is csatlakozzunk az Európai Unióhoz, ha befejeztük a tárgyalásokat, és egy következő fázisba lépjünk. A függetlenségünk tíz éves évfordulójánál tartunk most, és ez a meghívás is azt mutatja, hogy jó úton járunk a saját politikánkkal. Azt gondolom, hogy az ülésünk időpontja egy nagyon jól időzített értekezlet, 2016-os októberi választásokat követően az eddigi eredményeket fogjuk kiadni. Azt gondolom, hogy a párbeszéden alapuló tárgyalás mindenképpen gyümölcsöző, és nagyszerű az, hogy az ellenzék is beszállhatott a demokratikus és nyílt választásokba. A többség és a többségi párt és a mostani kormány is a demokratizálódás útján fogja folytatni a, a munkáját annak érdekében, hogy a gazdaság is fellendüljön. Montenegroval kapcsolatosan születni fog az év végével egy állásfoglalási indítvány, és azt gondolom, hogy ez is utalni fog a pozitív eredményekre, amely a mostani folyamatokat jellemzi az országomban, és a választások is ezt fogják bizonyítani. Az ellenzéket is meghívtuk a kormányba, hiszen ezzel vissza lehet szorítani az, hogy visszaélnek a forrásokkal. Az agrár, a belső, a, finan, a pénzügyi, a szociális ügyi és a foglalkoztatás ügyi miniszterekkel is összeülünk, ezek a minisztériumok is elfogadták azt, hogy a helyettes miniszterelnöki funkciókat betöltsék. Minden szinten, magán és állami szinten is ott vannak a képviselőik, úgyhogy mindazokat a terheket, amelyeket viselnünk kell, most a rendszerben szereplőként résztvevőkkel tudjuk megtárgyalni és megoldani. A választási eredményeket tehát tiszteletben tartják, és tulajdonképpen ez a folyamat indult el a függetlené válásunk óta. Az Európai Parlament ajánlásai számunkra nagyon fontosak, ezek objektív iránymutatások az országunk vonatkozásában, és az integrációs folyamat következő fázasaiban is így látjuk ezt. Nagyra becséljük az önök érdeklődését és támogatását, különös tekintettel a munkánk minőségére, amikor is igyekszünk eljutni az Európai Unióhoz. Nagy kihívások előtt áll az Európai Unió, de azt gondolom, hogy a, az egység a sokféleségben, mint egyfajta vezérelv, azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos maradt. Ez az egység Európában, Montenegro vonatkozásában is fontos ösztönző, hiszen az európai sztenderdeket igyekszünk mi is elsajátítani. Montenegro igyekszik az európai értékeket magáévá tenni, az EU-s tagságot mi is promotáljunk, ez az egyik legfőbb prioritásunk. Ezért nagyon azért adjuk ezt fontosnak, hogy széles körű támogatást kapjunk a polgárság részéről. A politikai stabilitás, a biztonság, a gazdasági, társadalmi fejlődést további prioritások számunkra, a jó kapcsolatok a szomszédainkkal, valamint a jogállamiság előmozdítása, a gazdasági fejlődés fellendítése, a környezetvédelem, illetve olyan környezet megteremtése, amelyel a beruházást tudjuk fokozni. Ezek mind-mind olyan ösztönzők mindannyiunk számára, amelyel magunkból is ki tudjuk hozni a legjobbat a csatlakozás felé tartó úton. Nagyon fontos, hogy a megfelelő mm, feltételeket teremtsünk természetesen a csatlakozáshoz, gazdasági, társadalmi vonatkozásban egyaránt, a NATO tagságot illetően azt kell mondanom, hogy ez az egész régióra óriási hozadékkal bír majd. És a következő fázisokra is azt gondolom, hogy jók a kilátások. Ugye 24 fejezetet már megnyitottunk a tárgyalási folyamat során új jogalkotási és intézményi keretet teremtünk a korrupció visszaszorítására, aztán az infrastruktúra kiépítését is ide sorolnám. A fenntartható szociális-gazdasági reformok pedig ugyancsak fontos elemét képzik az átalakulásnak, hiszen ha ezen az úton végigmegyünk, akkor leszünk teljes mértékben felkészülve az EU tagságra. Az év végével új fejezeteket is meg fogunk nyitni, legalábbis ez a szándékunk. 29 fejezet a célszám. A közös álláspontok kialakítása nagyon fontos, annak érdekében, hogy ugyanazt értsük a célok alatt, a szlovák elnökséggel is szorosan együtt kívánunk működni, de az önök országaival is. És ezzel a támogatással azt gondolom, hogy az év végéig számos más nagyon fontos fejezetet is meg tudunk nyitni. Bízunk benne, hogy az európai partnerek támogatni fognak bennünket, annak érdekében, hogy le tudjuk zárni az egyik-másik fejezetet. Ennek szimbolikus értéke lenne a csatlakozási tárgyalások támogatását, illetően és nyilván az eredményeket is befolyásolja. A stratégiai átfogó fellépések a partnerségi iránymutatásokban, amit a, az európai tárgyalófelek meghatároztak, nem csak számunkra fontosak, hanem a régiónkbeli szomszédok számára is, hiszen a reformok és az európai értékek rendszerének elfogadása egy olyan jelenség, ami minden polgár számára nagyon lényeges és jó példaképet mutat. A 23 és 24-es fejezet az új megközelítést illetően, valamint az átmeneti benchmarkokat illetően már elismerték, hogy itt is előreléptünk, hogy jó úton jár Montenegro, annak érdekében, hogy a világos ajánlásokkal ezeket teljesítse, illetve tovább is léphessen. A kormány félidős munkáját illetően úgy tűnik, hogy 80%-át az intézkedéseknek végrehajtottuk. Itt a jogalkotásra utalnék, 60 jogszabályt ültetünk át a gyakorlatba 2013 óta most júliusig az antikorrupciós ügynökség is felállításra került, az ügyészség is megfelelően végzi a munkáját, és bízunk abban, hogy itt még jobb eredményekről tudunk a jövőben beszámolni. Nagyon fontos azt is elmondanom, hogy vizsgálatokat is indítottunk, valamint bírósági ítéletek is születtek a szervezetbűnözés és a korrupció felderítésére, 23 milliós értékben derítettek fel ilyen eseteket. 83 átmeneti benchmark került megállapításra, ezeket kell szem előtt tartanunk a jogállamiság vonatkozásában is, és a polgárok védelme, valamint a beruházók bizalma szempontjából sem elhanyagolhatóak ezek, és ezek az előrelépések sem ezen a területen. Az integrációs erőfeszítések tekintetében inkább a minőségre helyezzük a hangsúlyt, nem pedig a reformok számára. Elég átfogó, komplex a politikai környezet, nem csak nálunk, hanem a teljes régióban, a hosszú távú stabilitás, valamint a gazdasági politikai fejlődésnek az üteme az európai biztonság és jólét szempontjából is nagyon lényeges. A migrációs válság és a Brexit olyan események voltak, amelyel az egész európai területen bizonytalanság érzését hozták, és ezért nagyon fontos az európai kontextusban a megfelelő prioritások megnevezése és az európai partnerek megtartása és kilátásba helyezése. Ki, hangsúlyozni kívánom annak a fontosságát is, hogy a nyugatnak, a nyugat-balkáni országok támogatása továbbra is prioritás kell, hogy jelentsen, hiszen ennek a régiónak a geopolitikai jelentősége azt gondolom, hogy ismert itt mindenki előtt. Nagyon sok más problémával kell persze önöknek is foglalkozniuk, de nálunk ott vannak azok a feladatok, mint hogy stabilizáljuk a gazdasági, politikai, társadalmi környezetet, amivel hozzájárulunk az európai stabilitáshoz is. A berlini folyamatot tovább kell vinni, és a saját régiónkkal mi is hozzájárulhatunk az EU kulturális gazdagságához is. Infrastruktúrális projektek, vannak közös projektek, amelyeket folytatni kell. Ezek is minőségi kapcsolatot adhatnak ahhoz, hogy ezek az európai koridorok fennmaradjanak és működhessenek. A társadalmaink fejlődésével tulajdonképpen a jogállamiság és az intézményi rendszer is erősödhet. A legfontosabb célkitűzésünk az, hogy intenzív és fenntartható gazdasági növekedést teremtsünk, jó munkahelyeket teremtsünk, a foglalkoztatást kiteljesítsük, és hát tíz éve gyakorlatilag ezen dolgozunk. 2016 és 2018 közöttre megvannak a célkitűzések, a versenyképesség fokozása, a strukturális reformok révén, valamint a megfelelő infrastruktúra kiépítésen keresztül, további külföldi tőkebevonás és beruházás, és hát olyan potenciálok kiaknázása, amelyek adottak a régió, régióban. Turizmus, energiaszektor, útépítés, ezek mind-mind fontos prioritások, és azt gondolom, hogy önök is tudják, hogy ezek szabadolhatják a növekedést a jövőben. A fiskális politikánk javítása, a fogyasztás növelése is ide sorolható cél, megbízhatóbb pénzügyi és beruházási környezetet kívánunk teremteni. Montenegro mindenképpen az európai érdekeket fogja promotálni a régióban, a nyugat-balkáni régióban. Nyilván a saját érdekeink egyenértékűek lesznek a, az európai integrációs értékkel, mint olyannal és ebbe az európai projektbe nagy bizalmat vetnek nálunk, és bízunk benne, hogy itt is. A stabilizációs és társulási bizottság, Doc asszony vezetésével nagyon fontos munkát végez, és az ő ajánlásaik tulajdonképpen egyfajta csapás irányt jelentenek a mi erőfeszítéseinkhez. Az Európai Parlament támogatásával és más Európ, európai intézmények támogatásával igyekszünk teljesíteni azokat a feladatokat, amelyet teljes jogú taggá válhatunk. Mindenképpen a regionális béke folyamathoz járulnánk ezzel hozzá, és azt gondolom, hogy ez az együttműködés mindenképpen gyümölcsöző mindenféle számára. Köszönöm szépen miniszterelnök úr a bevezetőjét. Mellesleg 25-ös csatornán találja nem a 28. csatornán a montenegrói tolmácsolást. Hát De ezzel meg is kezdhetjük, úgy gondolom, a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, először is szeretném köszönteni a néppárt nevében itt a külügyi bizottság ülésen. Nagyon hasznosnak érzem ezt a lehetőséget, hogy eh, eszmecserét folytathatunk a közös eh, érdek mindkét, mindkétünk a érdekes kérdésekben. A tárgyalások kapcsán elmondta, hogy új tárgyalási fejezeteket kellene megnyitani. Úgy érzem én is, hogy így apró lépésekkel tovább haladhatunk. Szeretnék gratulálni Montenegrónak a NATO-hoz való csatlakozás jegyzőkönyvének aláírásához. Nagyon fontos szerepet játszik ugyanis az ön országának csatlakozás folyamatában is a NATO-val való együttműködés. Az Európai Unió külpolitikájában az Oroszországgal szembeni szankciók nagyon fontosak, ebben önök egyetértenek velünk, de ez nem mindig van így az önök régolyában. Ami a, a bővítési stratégiát illeti, nagyon sajátos helyzetben találtuk magunkat hiszen a holland elnökség az évelején egy szót szentelt a bővítésnek, de a szlovák elnökség, soros elnökség, mint hogyha visszatalált volna a bővítés gondolatához. Tegnap Juncker elnök úr egyetlen egyszer sem mondta ki a bővítés szót. Önök hogyan élik meg ezt a helyzetet? Mit mondanak önök, mit mondanak a montenegrói polgárok ezzel kapcsolatban? hogy eh, a bővítési politika, az Európai Unió intézményeinek eh, a bővítési politikája hát ennyire változó, fogalmazunk így. Mr. Chairman, uh... Elnök úr, miniszter, elnök úr, szeretném köszönteni Montenegro témájának felelőseként üdvözlöm itt a külügyi szakbizottságban. Érdeklődve hallgattuk a beszédét. A parlament harmadik legnagyobb frakciójának, az ECR frakciónak a nevében is szólok, amely frakció egyébként a bővítési folyamatot támogatja a Nyugat-Balkán irányába. Personal statement, of course, you are an outstanding prime minister kiváló miniszterelnököt ismertünk meg önben, a Nyugat-Balkánon egy igazi vezető, egy igazi veteránnak is nevezhetjük, Montenegro egyik alapító atyája, a tíz éves függetlenség után ezt nyugodtan állíthatjuk. Azt hiszem, hogy gratulálnunk kell önnek azért a kezdeményezésért, amért egy igazi befogadó kormányt állított fel. Ez egy nagyon pozitív, új megközelítés ez ebben a régióban és az ön hazájában is. A választók bizalmát így el lehet nyerni, el is nyerték, a stabilitás egyik kulcsa, a siker egyik kulcsa, destabilizáló, Montenegro számára destabilizáló tüntetéseken is került felülkerekedni. Ön úgy tűnik, hogy készen áll a koalíciós partnerekkel együttműködni. A NATO ratifikációs folyamat jól halad, ennek is örülök, és remélhet, reméljük, hogy az októberre befejeződik, lezárul. Az Egyesült Királyság a Brexit helyzet ellenére természetesen támogatja ezt a folyamatot, ha más nem bilaterális módon. Kis aggaszt természetesen az, hogy az ellenzék ezzel kapcsolatban népszavazást szeretne írni. Én mindig is, én magam az unióban maradás mellett kampányoltam, de most a népszavazás a, a népszavazásokkal kapcsolatban igen szkeptikussá váltam a Brexit népszavazás után. Az igazság és a tények nem számítanak a népszavazás Ehm, sok során úgy tűnik, hogy a mai politikában azt hiszem, hogy a tényeket és az igazságot nagyon nehéz eh, népszavazási kampányok során kommunikálni. Tényleg egy igazi kötszál ilyenkor valahogy a választópolgárok szemére. Remélem, hogy a NATO csatlakozás kapcsán ez nem fordul elő majd Montenegróban. Üdvözlöm azt a pozitív és pragmatív megközelítést, amely a koszovói problémákkal kapcsolatban tett eh, a határdemarkáció kapcsán. Az világos, hogy Montenegró sikeres regionális szereplő a szomszédokkal baráti kapcsolatából próbál a különböző országokkal, amikor nehéz a helyzet, közvetítő szerepet játszani, és biztos vagyok benne, hogy baráti megoldást találnak majd minél hamarabb a határ problémákra. Október 16-án kerül sor a választásokra, majd teljesen átdolgozott jogi keret és választási törvény alapján kerül erre sorra. Üdvözöljük a 2014-es választási törvény pontosítását. Eh, Ez teljesen eh, új eh, választói jegyzéket vezet be, általában a jelöltek, jelöltállítás módját és a kisebbségi listákat is megváltoztatta. Ezek mind pozitív, üdvözlendő változások Montenegróban. És természetesen ahogy azt elmondtam, a korábbi jelentésekben is papírra vetettem, mint 7 éve állandó jelentéstevő vagyok Montenegrónak. Azt hiszem, hogy csatlakozás előtt álló országok kapcsán a parlamentben talán a legrégebb óta vagyok állandó jelentéstevője ennek a témának. Montenegró kapcsán eh, a gazdasági erőle lépés eh, eh, a nagyon pozitív fejlemény, a migráns válság, illetve az ilyen forgalma kapcsolatos problémák ellenére. Mindenki hívás ellenére úgy tűnik, hogy ez a kis ország összeszedte magát gazdaságilag, a jogállamiság, a bűnözés, szerzett bűnözés és a korrupció elleni harc terén is óriási eredményeket értek el. Jó úton haladnak az uniós csatlakozás felé. De sajnálatos módon, 7 év tapasztalatával mondom, és ez személyes megjegyzésem, a sajnálatos Brexit népszavazási eredmény után, amely ellen kampányoltam egyébként a novemberben utolsó ilyen ö, utolsó ilyen ö, jelentésemet készítettem el, attól tartok, hogy az 50-es cikk alapján a kilépést kezdeményezi majd az Egyesült Királyság, úgyhogy többet nem lesz erre alkalmam. Így utoljára üzenem, hogy az uniós ö, csatlakozástól ne vegye el a kedvüket a britek kilépése. <clears throat> Nehéz időket élünk, hullámos eh, vizeken hajózik az Európai Unió hajója, de kérem, hogy folytassák ezt a folyamatot, ne veszítsék el a lelkesedésüket, eh, ne vegyenek figyelmet, eh, ne, figyeljenek oda a britekre, szerintem ők is majd megbánják a kilépést. Köszönjük, Tenok úr, mondja az elnök. A szavaik valóban megindítóan őszinték voltak. Köszönöm. Mondta. Negro 24 fejezetet nyitott meg csatlakozási tárgyalások során, és a tárgyalás folyamatban a legjobban álló tagjelölt ország. Ezt ki kell mondani ezen a ponton, hogy senki ne értse félre, hogy hogy állnak a dolgok. És a belső folyamatot készítette elő, az Európai Unió belső reformfolyamatát készítette elő eh, Juncker úr tegnapi beszéde, a pozsonyi eh, csúcsra előkészülve, ezt is eh, megfelelő kontextusban kell látni, ne legyenek félreértések ezzel kapcsolatban. Kérem, hogy kicsit fogják rövidebbre a hozzászólásukat, mert 9 órakor következik a jön a következő vendégünk, és hagyjunk a miniszterelnök úrnak is időt a válaszadásra. Van Bálen úr, következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés volt számomra, liberális demokrataként, hogy idén nyáron az önök országában járhattam Andrea Popovics meghívására. Először jártam önökre, és láttam, milyen jól megszervezett, és ez tulajdonképpen dicséretként mondom. Az Európai Unióval való kapcsolatuk jól halad, és, jól halad, és tulajdonképpen tényszerűen már látottaknak tekinthetők. A következőt kérdezem, bár ez nem fog tetszeni nyilvánvalóan az oroszoknak, hogy olyan közel kerülnek a nyugathoz, a NATO-hoz. Vajon megpróbálta Oroszország, hogy, gyakorol, hogy nyomást gyakoroljon önre, országára, és milyen kapcsolatuk van Oroszországhoz? Uh, Köszönöm szépen. A zöldek nevében is, én is szeretném Önt üdvözölni a parlamentben. Nagyon örülök, hogy itt van, és én is gratulálok. Egyrészt eh, a tíz év függetlenségért is, és gratulálok ahhoz is, hogy milyen jelentős előrehaladást tettek a közösségi joganyag átültetésében, ahogy az elnök úr is mondta. Az önök országa a legprogresszívabb a régióban a területen. A parlament erős támogatását élvezhetik a csatlakozási folyamatban, nem csak a frakcióm, hanem a nagy többség részéről is. Két területtel kapcsolatban van kérdésem. Egyrészt gratulálok önnek azért is, hogy ön és az országban más pártok ezt az átmeneti folyamatot a választások előtt már sikerült megvalósítaniuk. Ez egy egészséges pluralizmus, nagyobb bizalmat ébreszt a a politikai rendszer iránt a lakosság körében is, a nagy közösségben is. Két hete a parlamentben üdvözölhettük Pajovics urat, az önök új parlamenti elnökét. A, az ő pártja is sokat tett az átmeneti folyamatért. Nos, a kérdés magára a folyamatra vonatkozik. Az egyik megállapodás szerint a választói lista a szavazók listáját folyamatosan aktualizálni kell, ezt még nem tették meg. Gondolja -e, hogy a szavazók valóban biztosak lehettek abban, hogy helyreállították, aktualizálták ezt a választási listát, és így nem lesz gond. A másik a kérdésem a választások utánra vonatkozik. Hogy öm, politikai stabilitás tükrében mit gondol, kik lesznek a jövő kormányban a partnerei, milyen öm, politikai térképet lát, és a NATO tagsággal kapcsolatban mit gondol, kik lesznek a NATO tagság iránti kérdéskörben a szövetségesei. És a zöldek nevében hadd kérdezzem még azt meg, hogy a pliáviai hőerőmű második blokkjának az építésével kapcsolatban felmerült hogy ez nem felel meg annak, amit a párizsi megállapodás CO2 csökkentésre vonatkozóan előír. Hogyan fogja tudni ezeket a dolgokat összeegyeztetni? Egyrészt ugye csatlakozó országként és a többi EU tagországhoz hasonlóan a párizsi egyezményt be kell tartani, viszont ha jól értem, akkor a, a hőerőmű nem illeszkedik a CO2 csökkentés menetrendjével. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, én is szívből üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben, és néhány kérdésem is van. Először is aláírták a NATO csatlakozás megállapodását. A, ettől kezdve a NATO megvédi az önök országát is. Ez az első kérdés. A második, milyen NATO stratégiai elemekkel ért egyenek, értenek egyet, és mennyire tudják ezeket az országok érdekében kihasználni? Köszönöm. Az elnök úr mikrofonja hiányzik. Köszönöm. Miniszterelnök úr, először is háromszoros gratuláció jár önnek. Gratulálok ahhoz, hogy tíz éves függetlenségét ünnepli az ön hazája. És gratulálok uh, azhoz, hogy elindultak, uh, ilyen jól haladnak az Európai Unió felé vezető úton, illetve az NATO tagság is elérhető közelségbe került. Konkrét kérdéseim nincsenek, ugyanakkor, amikor arról beszél, hogy milyen fontos a béke és a stabilitás az önök régiójában, akkor bizony én is úgy vélem, hogy a konfliktusok, az esetleges konfliktusok forrását, gyökerét nem sikerült, eh, ezek nem sikerült állandó megoldást találni. Olyan fejleményekről beszélünk, amelyek eh, a szélesebb eh, értelemben vett európai érdeket szolgálják, a politikusként tudja, pontosan tudja, hogy mire gondolok. E tekintetben tehát Európa és NATO párti álláspont, amely az ön kormányának az álláspontja. Ez nagyon pozitív, ezért tényleg sok sikert kívánok, és remélem, hogy az uniós tagság minél hamarabb elérik. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. A szocialista frakcia nevében szeretnék gratulálni önnek és gratulálni önöknek a tíz éves, a függetlenség tizedik évfordulójához, és ahogy azt elhangzott, 24 tárgyalási fejezet nyitottak meg a tárgyalások során, csatlakozási tárgyalások során, remélhetjük, hogy ezeket minél hamarabb le is zárják. A szocialista frakció meggyőződése, hogy a csatlakozási tárgyalásoknak le kell sikerrel a Montenegrónak tagállamá kell válnia. Sok sikert a közelgő választásokhoz. Remélhetőleg a választási folyamat során tiszteletben tartják a um, megfelelő normákat. Két rövid kérdésem lenne. A korrupció ügyében mindig nagyon szigorúak az elvárásaink. Önök hogyan kívánják folytatni a korrupció elleni harcot Montenegróban, illetve általában a szociális helyzeten hogyan kívánnak javítani, amely minden demokráciának az egyik sarokköve. Második és utolsó kérdésem, a múlt, az előző hónapban a, ebben a régióban a nacionalizmus előretörését tapasztalhattuk. A Montenegró és Koszovó közötti határmegállapodás kapcsán voltak törtek ilyen érzelmek a koszovói oldalon. Aggasztó a helyzet, ön eh, hogyan vélekedik -e erről? Köszönöm, és sok sikert! Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, miniszterelnök úr itt az Európai Parlamentben. Köszönöm ezt a pozitív üzenetet, amelyet tolmácsolta a megnyitó beszédében, amikor elmondta, hogy készen áll arra, hogy e, folytassa a megbékélést, a közeledést. Való igaz, tegnap Juncker úr beszédében nem említette konkrétan a művítési folyamatot, legalábbis a prioritások között nem került említésre. Ugyanakkor kiváló beszédében Juncker úr nagyon sok fontos kérdésről nem beszélt, például EU és Oroszország kapcsolata is kimaradt, az EU és Törökország közötti kapcsolatok kérdése is hiányzott ebből. Meggyőződésem tehát, hogy a bővítési folyamat igenis prioritás, csak nem jutott mindenre ideje, hogy nem jutott ideje arra, hogy mindenről beszéljem. Korábbi mandátumai során mindig is hangosan e, sajnálattal halljuk, hogy Tenok úr idén utoljára készíti el e, ezt a Montenegról kapcsolatos jelentését, de hát Tanok úr e, után is maradnak még barátai többen az Európai Parlamentben Montenegrónak. A múlta kapcsolatban igencsak polemikus a helyzet, hogyan lehet eloltani ennek a kioltani ennek a tűzét. Köszönöm szépen. Mivel ki kell mennem a teremből, Plenkovics urat kérem meg, hogy vezesse helyettem az ülést. Szeretnék egyben köszönetet is mondani, hogy ilyen lojális és szakszerű együttműködés volt az elmúlt években. Nagyon jó azt tudni, hogy ilyen kiváló helyettesem van, hiszen eh, semmi nem si, ö, eh, siklik így ki. Köszönöm szépen. És miniszterelnök úr, minden jót kívánok önnek a választásokhoz és az azt követő eseményekhez. Úgy gondolom, hogy a Balkán még mindig érzi a múlt feszültségeit, és bizonyos problémákat még nem sikerült megoldani. Éppen ezért fontos, hogy a Balkánon olyan vezetők legyenek, akik hagyják, hogy az európai gondolat beszivárogjon. Európa feleslegesen húz határokat. Ha, ezek, ha az európai szellemet eh, másutt is eh, felszívnák, akkor sokkal egyszerűbb lenne a dolga, ahogy Franciaország, Németország is tette annak idején. Reméljük, hogy a Nyugat-Balkánon is hasonló folyamat lesz. Az a folyamat, amit mi 50 évvel ezelőtt indítottunk, azt most önök ugyanúgy fogják végigjárni. Minden jót kívánok e-, ehhez. Köszönöm, és Endre átadom a szót. Köszönöm, Elmar. És Edvard Kukának adom meg rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. Nagy öröm, hogy eh, mindig nagy öröm, hogy ilyen eh, tapasztalt politikussal beszélgethetünk, mint Ön is. Gratulálok a függetlenség tizedik évfordulójához is. Nagyon jól tudják, hogy Szlovákia jelen volt az új független Montenegró születésénél, azóta is igyekszünk mindig segíteni. Gondolom, illetve biztos vagyok abban, hogy az elnökséget adó országként igyekszünk mindent megtenni azért, hogy minél hamarabban lezárják a csatlakozási fejezeteket. Ahogy Brock úr elnökünk is mondta, lovasok a régióban önök az európai integráció folyamatában. Nagy örömmel látjuk ezt, Két dolgot szeretnék elmondani a helyzet értékelésével kapcsolatban. Nyilvánvalóan jelentős problémák voltak az elmúlt tíz évben, de senki nem tagadhatja, milyen sokat ért el Montenegro az európai integráció útján. Hamarosan az Észak-Atlanti Szövetségben is partnerek leszünk. Ami pedig a bővítést illeti, nagyra értékeljük azt, hogy uh, a CFSC-ben is Eh, hamarosan eh, üdvözölhetjük Önöket. A másik dolog pedig, A jószomszédi viszony az önök régiójában is fontos, amelyben önök vezető szerepet tölthetnek be. Miniszterelnök úr, a választásokkal kapcsolatban októberben új jogi keretek között lesz eh, választás. Tulajdonképpen ez egy próba lesz, az ajánlások működésének a próbája. A kérdésem az, hogy hogy érzi magát a választások előtt? Thank you. Edward, can I ask now Mr. Khan, please? Köszönöm szépen, Edward. Khan urat kérem, hogy szóljon. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Köszöntöm itt Strasbourgban, és szeretnék én is gratulálni a tíz éves évfordulóhoz. Boszniára irányítanám a figyelmét, mert én vagyok a jelentéstevő ezért a témáért én vagyok a felelős. Montenegrónak sikerült sikeresen előre jutni az EU-s és a NATO tagság felé vezető úton. Ugyanakkor Bosznia és Mondani, Montenegro között is javultak a kapcsolatok. Tulajdonképpen az összes politikai szereplővel baráti kapcsolatot tart fönt, de az etnikai és vallási különbségeknek a harmonizálása terén milyen tervei vannak a jövőben. Köszönjük szépen. Oszrovics Petras is kap szót. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, teljesen igaza van, valóban egy módja van csak arra, hogy egy jövőbeni stabil lábakon álló Montenegrót építsünk, és ez valóban gazdasági, politikai és társadalmi aspektusokkal bír. Nagyon sok minden változott már, nagyon jó eredményeket tudnak felmutatni, de amikor az EU-s klubba belépnek, nyilván e, tudják, hogy ez mivel jár, vannak tapasztalatok a NATO tagság ügyében is. És a Pontosan ezzel kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy a közvéleményben mi a helyzet, hogyan vélekednek erről, milyen a ö, támogatottsága annak, hogy a jogállamiságon alapulóan ezekhez a klubokhoz csatlakozzanak. Bizonyára elég sok időt töltöttek azzal, hogy ezt ennek a felelősségét és a vele járóit elmagyarázzák a polgáraiknak, hiszen csak így működhet jól az együttműködés ezekkel a társulásokkal. Köszönöm szépen, Petrász. képviselő asszony. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Itt vagyok, a másik oldalon. Petrászhoz hasonlóképpen én is a balti államokból jöttem, és tudom jól, hogy mit jelent, hogy tagjelölt ország valaki, hogy tárgyalásokat folytat, annak érdekében, hogy előrébb halasson. Ezért is gratulálnék önnek a az óriási előrelépésekért, amelyet Montenegro tett a tárgyalásokkal és az EU csatlakozás felé való úton, valamint a NATO tagsággal kapcsolatosan. Ez egy nagyon fontos jelzés, hogyha Montenegrót az Európai Unióba integráljuk, mégpedig a teljes nyugat-balkáni régió számára. Sajnálom, hogy a szaloniki elköteleződés miszerint európai víziója van a Nyugat-Balkánnak, ennyire lassan került megvalósításra, pedig hát mind a két részen mutatott vonakodás miatt. Az Európai Uniós elköteleződés a bővítések mellett is csökken tendenciát mutat. 2004-ben csatlakoztunk mi, és ezért tudom, hogy a koszovói válság megmutatta, hogy mennyire fontos a régió stabilizációja és stabilitása az Európai Unió vonatkozásában. Nagyon fontos megérteni az, hogy egyszerűen nem engedhetjük meg azt, hogy a Nyugat-Balkán destabilizálódjon, mint régió. Nagyon sok sikert kívánok a választások során, mert ennek az eredménye hozhat egy olyan reformorientált kormányt, amely tovább fog menni az elkezdett úton, azaz, hogy az integráció támogatja, és valóban taggá válik majd az országuk. Elnök, köszönjük szépen, Szandra. Azt hiszem, hogy a felszólalók listáját kimerítettük. Én is rajta voltam a listán egyébként, és elmondanám, hogy... Például Csesztítem na vrlo dinamičnom ritmu koji uspijevate održati u procesu. És éppen ezért én is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy milyen eh, gyors ritmusban haladnak az európai integráció útján, illetve a NATO csatlakozás felé. Szeretnék Montenegró eh, függetlenségének tizedik évfordulája eh, kapcsán is gratulálni önöknek. Az Európai Unióban változik a hangulat a bővítés irányában. Kérem, hogy ez ne bátortanítsa el őket. Horvátország nevében mondhatom, hogy a két oldalú kapcsolatok tekintetében mindent megteszünk annak érdekében, hogy Montenegrót segítsük ezen a néha talán göröngyös úton az Európai Unió felé, mert nagyon fontos ez a dél Európa, Dél-Kelet-Európa szempontjából. jön öné a szó, kb. 10 percen van, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni ezt a figyelmet, amit szenteltek Montenegrónak, és köszönöm a támogató szavaikat is, amelyeket itt hangoztattak. Plenkovics úrnak is szeretnék köszönetet mondani a szép szavakért, és gratulálnék is a kiváló eredményekért, amelyeket elértek a választásokon. És hát bízom benne, hogy hamar fel tudnak állítani egy kormányt, amely a jó szomszéd, szomszédi kapcsolatainkat is elő, még jobban előmozdíthatják. No, hát sok kérdést kaptam. Az egyik arra vonatkozott, hogy Brüsszelből egy kicsit kevés hangzott el a következő bővítésekkel kapcsolatban. Hogy érzek -e ezzel kapcsolatban? Hát motiválóbb, motiválóbb és ösztönzőbb szavakat nyilván jó lett volna ha hallani, mint például nyitva marad az ajtó önök előtt. Persze, de hát nyilván mélységében kell megérteni a brüsszeli ö, politikát, és az teljes integrációs folyamatot és kontextust is. Annak örülök, hogy azért ö, mint ország, elismerésben részesül, amikor is a reformokról van szó. Az integrációs folyamat nem torpant meg a berlini folyamat, egyszerűen új dimenziót hozott az Európai Uniós politikában, tekintettel a Nyugat-Balkánra, és ezt meg kell tartani. Mégpedig úgy, hogy javítjuk ezt a megkezdett folyamatot, a berlini folyamatot. a fontos tagjelölt országok vonatkozásában. Amit elmondtak, mindig az, és én bízom abban, hogy ha valóban inkluzív, befogadó kormányunk lesz, akkor nekünk is sikerülni fog, hogy például a gazdasági fellendülés és növekedés terén eredményeket érjünk el. Demokratikus választást tartottunk, de a, de a britek is demokratikus körülmények között döntöttek, és látjuk ezeket az eredményeket, mégis elkötelezettek a montenegróiak továbbra is, amellett, hogy megőrizzük és továbbépítsük a stabilitást, és a magunk házi feladatát elvégezzük a csatlakozás felé tartó úton. A NATO referendummal kapcsolatban is elhangzott egy kérdés, hogy mi az én állásfondom ezzel kapcsolatban. Azt tudom erre mondani, hogy ez nem az ellenzék egyik legfontosabb kezdeményezése volt, a nemzetközi közösség pártolta a referendumot, a, mert úgy tűnt, hogy ez esetleg megtorpedózhatja ezt az egész kezdeményezést a NATO tagsággal kapcsolatban. Úgyhogy ők minden eh, lehetőséget megragadnak, hogy megnyerjék a választást és átvegyék a hatalmat. Az én álláspontom azt hiszem, hogy teljesen világos, el is mondtam, és a montenegrói alkotmány nem teszi kötelezővé az ilyen népszavazást. Azt gondolom, hogy mindenkinek el kell végezni a saját feladatát, a parlamentnek át kell vennie a feladatkörét, amit az alkotmány szavatol számára, és október 16-án a választások után feláll a kormány, és biztos vagyok abban, hogy az a párt, amelyet én vezetek, továbbra is a legfontosabb szereplő lesz a montenegrói politikai életben. Én meg vagyok róla győződve, hogy minden intézmény számára jobb az, hogyha mindenki a saját házatáján söpör, miközben persze az új parlament fogja kimondani az utolsó szót. Volt egy megjegyzés azzal kapcsolatban is, hogy Oroszországnak nem igazán tetszik, hogy a NATO-val való kapcsolatunk szorosabbra fűződik. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Montenegro és Oroszország között a történelem során azért szoros kapcsolatok működtek, tulajdonképpen több száz éven keresztül jól működtek ezek a kapcsolatok. Ez nem fog eltéríteni bennünket a legfőbb célunktól, mert egy új fajta értékrendszert kívánunk a magunkévá tenni, amelyek az előfeltételeit jelenti, jelentik annak, hogy az Európai Unió tagjává váljunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy az Oroszországgal való kapcsolatainkat egyszerűen elvágjuk, a britek is régi barátaink, és ha csak ők nem lépnek így, akkor ez nem is fog megtörténni. Tehát ezeket a kapcsolatokat nem kívánjuk veszélyeztetni. Egyszerűen a nemzeti érdekeinket próbáljuk keresztül vinni, és hát nyilván nem csak Montenegrónak célja, hanem más országoknak a régióban is célja az, hogy ennek a, az Észak-Atlanti szervezetnek a tagjává váljunk. És itt nem csak a NATO tagságról van szó. Sokan azért nem mutatnak tetszést ezzel kapcsolatban, mert Oroszország a NATO-val és az EU-val is hát kvázi szemben áll, de mi bízunk abban, hogy ezek a kapcsolatok javulni fognak, és visszatérnek abba a mederbe, ahonnan elindultak, amikor úgy tűnt, hogy harmónia uralkodik. Bármi is történik, mindenképpen szeretnénk az EU-val való kapcsolatainkat fenntartani és javítani, közelíteni. Luna csak asszonynak mondom, hogy a legmodernebb technológiai módszereket alkalmazzuk, a külügyi szakemberekkel egyeztetünk, és ők is ellenőrizték, és akár iszik, akár nem. Egy hiba történt, szó szerint egy hiba történt, a választási listák kapcsán, és arról már beszámolhatok, hogy egy pár évvel ezelőtt felülvizsgáltuk ezt, és úgy tűnik, hogy a rendszeresség, a szabályozottság az megfelelő volt. Azt mondhatom, hogy elkötelezettek vagyunk az Európai Unió és az integráció felé, és a NATO tagság felé. Ez teljesen világos. És október 16-át követően fel fogjuk tudni állítani a kormányt. Ez pedig reményeim szerint képes lesz a kulcsfontosságú prioritásokra koncentrálni a, kül, a külpolitikánkban. Atomerővel kapcsolatos projektünk, e, e, elnézést a hőerőművel kapcsolatos e, projekt, egy olyan terv, amelyben számos más ország tapasztalt képviselőit is bevontuk, például Görögországból is, és hasonlóak az álláspontjaink, hiszen szomszédos országok vagyunk. Akár tetszik, akár nem, ezt a régiót állandó instabilitás jellemzi, és sajnos a történelem is azt mutatja, hogy a forrásaink sajnos nem megbízhatóak. És ez nem csak a mi problémánk, persze elsődlegesen a miénk, de Európa problémája is. Úgyhogy az integráció lehet a jó válasz, a gyakorlat is ezt mutatja, és lehet, hogy úgy tűnik, mint hogyha egyfajta autista szemléletet követnének a, a Balkánon. Horvátország és Szlovéniát leszámítva, akik már EU-s tagok, azt látjuk, hogy a Nyugat-Balkánon Montenegró tulajdonképpen a vezető gazdaság. Önök tudják, hogy ez mit jelent, kevesebb, mint 6000 euró, kevesebb, mint 6000 euró egyfőre számítva a GDP, miközben ugye itt 28 ezer euróról beszélhetünk EU-s átlagban. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy évtizedekkel le vagyunk maradva az EU-hoz képest, hogy ezt a civilizációs szintet elérjük. Úgyhogy itt a, az utolsó lánc szemet is teljesítenünk kell, az utolsó feladatot is ahhoz, hogy ez az integráció sikeres legyen, és tényleg megnyíljanak az új lehetőségek a jólét felé. Péter Leónak úrnak is köszönöm a támogató szavakat, és egyetértek azzal, amit mondott, azaz, hogy regionális instabilitás még mindig van, fontos indikátora is vannak ennek, főleg tekintettel az elmúlt életre, évekre. Az európai integráció kontextusában azt hiszem, hogy egyeznek a vélemények, de vannak olyan jelek is, amik abban az irányban mutatnak, amelyeket ön is említett, az instabilitás forrásai, tehát indítékai még mindig léteznek, de mindkét oldalról egyfajta lökést kellene adni ennek a folyamatnak, az euróatlanti integrációs folyamatnak. Litz képviselő a kormány prioritásaira kérdezett rá, a korrupcióval szembeni harcunkban Elmondtam ugye, hogy a jogalkotási keretet megváltoztattuk, van új intézményi keretünk, visszakövetjük az eredményeket, nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy felszámoljuk a rendszer szintű hibákat, amelyek helyzetbe hozhatják a korrupciós cselekedetet. De kérdés persze az, hogy az oktatásból, az egészségügyből hogyan lehet eltüntetni a korrupciót, pedig hát ez az egyik legfontosabb feladat. Hogyha a nacionalizmus erősödését figyeljük, a koszovói Koszovóval való kapcsolatunkban, azt kell mondanom, hogy a tolerancia mellett köteleztünk el magunkat, és annak megerősítése mellett a népek között és a vallási csoportok között. Azt gondolom, hogy ennek már tanúbizonyságát adtuk. és jobb és magasabb szintre emeltük az együttműködést is a szomszédainkkal. Tehát ez nem jelent problémát, hogyha valaki át akar menni a koszovói határon, ez korábban Bosznia-Hercegovina tekintetében problémát jelentett, de ez is a belső politikai szemléletre volt visszavezethető Bosznia-Hercegovinában. Volt egy kezdeményezés arra, hogy legyen változtatás, legyen határmódosítás, de a 90-es évek elején ugye lefektetésre került az, hogy nem lehet megváltoztatni a határokat, és emellett ki is kell tartani. Koszovóval nekünk nincsenek gondjaink. A belpolitikai vitákat illetően vannak problémák, de készek vagyunk arra, hogy és ratifikáljuk a Bécsi egyezményt, amely egy évvel ezelőtt került aláírásra. Úgyhogy amikor Koszovó is készen áll erre, akkor az államközi megállapodást mi is alá fogjuk írni, és ratifikálni fogjuk. Köszönöm szépen kukádnóra. minden jót kívánok ahhoz, hogy sikerre tudja vinni Montenegró integrációját, és ehhez megfelelően közre tudjon működni. Egyetértek azzal, amit azzal kapcsolatban mondott, mennyire fontos Montenegró kötelezettségvállalása a jó szomszédi kapcsolatokban. Egyetértek. A választások kulcsfontosságúak lesznek, és tulajdonképpen egyfajta megerősítése mindennak, amit eddig az elmúlt tíz évben tettünk. Van egy, ugyan egy kisebbség, bár erős kisebbség Montenegróban és más nyugat-balkáni országokban is, amely még mindig az integrációs folyamaton kívül akarna maradni. Van tehát eh, ellenzék, de más országokban, ahol eh, kormányváltásra kerül sor, ott előfordul, hogy folytatják ugyanazt a politikai elképzelést. A mi esetünkben nem lenne ez, ezért tartom olyan fontosnak ezeket a választásokat. Aztán felmerült az a kérdés, hogy az etnikai és vallási tolerancia kérdését hogyan tudjuk rendezni. Országunk hagyományosan több vallást fogad be, mindent megteszünk azért, hogy a helyzetet javítsuk. Montenegro nagyon jó példa erre a felfogásra. Montenegro függetlensége függetlenségét minden kisebbség támogatta. Egyértelmű üzenet volt az, hogy hisze, hisznek e az államban, és felelősséget vállalnak az iránt, hogy a folyamat sikeres legyen. Szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon hasznos tanácsokat kaptunk. saját az önök tapasztalatai alapján. Ami a közhangulatot illeti a NATO csatlakozással kapcsolatban, Nos, már mint egy 50 százalék támogatja, tehát ez egy növekvő tendencia a legutóbbi felmérések szerint. Mindent megteszünk azért, hogy győzede, győzelemre vigyük ezt az elképzelést, tehát a magasabb szintű támogatást is meg kell szerezni a NATO tagsághoz. Hadd mondjam el ezen kívül azt is, hogy minden felmérés azt mutatja, hogy az emberek 80%-a tisztában van azzal, hogy Montenegro NATO tag lesz, és bármi is volt korábban az esetleges hozzáállás, ma már nem látnak ebben problémát. Sokan gratuláltak nekünk. Valóban a Tesszaloniki program véleményem szerint is Igaz, hogy nem került alkalmazásra. Ennek az volt az oka, hogy az integráció, a Nyugat-Balkán integrációjának a lendülete nem olyan, ami ennek lenni kellene, de mégis az önök támogatásának hála ez azért nem szűnt meg. Egyetértek a koszovói válsággal kapcsolatos értékelésükkel. 99-ben nagyon fontos figyelmeztetés volt a legfontosabb nemzetközi szereplők számára a válság. A Nyugat-Balkán ezt követően nagyobb figyelmet kapott. Nos, úgy gondolom, hogy a migráns válság ugyanilyen hatással lesz. Nos, ezek nem csak az EU prioritásai, hanem saját országomé is. a bővítési folyamatot figyelembe kell véleményem szerint venni, hiszen ez egy lehetséges megoldás lehet. Egy lehetséges megoldás. Az európai problémák architekturális problémát is mutatnak, de azért ez nem jelenti azt, hogy szem előtt tévesszük a jövőt, a, a víziónkat. Ezt igenis folytatni kell, meg kell erősítenünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, világos válaszokat kaptunk a kérdésekre, sok sikert kívánunk a további munkájához, az uniós csatlakozáshoz és az októberi választásokhoz. Egy perc szünet a Dalai Lama érkezéséig.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 Köszönöm. si, si, Kérek mindenkit foglaljon helyet. Nagy örömmel jelentem be, hogy őszentsége a Dalai Láma megtalálta a hozzánk vezető utat. 2006 óta másodszorra van szakbizottságunk előtt, és nagyon örülünk annak ismét, hogy eljött hozzánk az Európai Parlament elnökével találkozott megelőzően, és látnunk kell azt is, hogy a megbeszélések számunkra is rendkívül fontosak. A dalai láma számunkra fontos, nagy vallásos vezető. A béke és erőszak időszakában az ő üzenete az erőszakmentesség olyan érzé- értékek alapján, amely független attól, hogy milyen eh, valláshoz tartozunk, és mégis jelentősek. Nagy izgalommal várjuk mondandóját. Beszélhettem a dalai lámával, és egyértelmű, hogy Európai Unióként kiállunk eh, az egy Kína politika mellett. Nem akarjuk, nem követeljük nem támogatjuk Kína feldarabolását, és ez volt mindig is a dalai láma politikája. Az identitás, az autonómia, a tibeti nép identitásának és autonómiájának kérdését vallási és érték eh, elképzelési alapján kell, hogy eh, élhesse, megélhesse. Úgy gondolom, hogy ez minden hitre és minden nemzetre vonatkozik. Mindenki számára fontos, hogy ne vesszen el a vallásos és kulturális identitása. Tibet egyébként is nagy jelentőséggel bír, hiszen ebben a házban már többször beszéltünk az éghajlatváltozásról. A tibeti felföld ebből a szempontból az egész világ számára fontos régió az egész világ számára, és ezt is figyelembe kell vegyük. A dalai láma látogatása senki ellen nem irányul, a látogatás azért jött létre, hogy beszéljünk együtt. Arról, hogy hogyan lehet a világot jobbá tenni. Nagy örömömre szolgál az, hogy őszentsége megtalálta hozzánk az utat, és azonnal át is adom neki a szót. <coughs> respected brothers and sisters i always describe igen tisztelt testvérek mindig is azt mondtam hogy nincsenek különbségek az emberi lények között. Mindannyian azok vagyunk, és mindannyian egy emberi nagy családhoz tartozunk. Először is nagy megtiszteltetés számomra, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy itt legyek. Egyike vagyok a spirituális Európai Unió támogatóinak. A Tibettel kapcsolatos problémával mindig is azt mondtam, hogy nagy hatással van rám az Európai Unió szellemisége. Nem akarunk különbséget, nem akarunk eltávolodni a kínai néptől meg tudjuk oldani a problémánkat. Nem a különbségeket keresünk. sőt, való, valójában mi nem vagyunk szeparatisták. A kínaiak pedig mindig azt mondják, hogy mindig csak le akarunk válni, pedig ténylegesen nem. Nos, ami a politikai felelősséget illeti Tibettel kapcsolatban. 2011 óta teljes mértékben visszavonultam. Ezeket a kérdéseket már egy választott vezetőség gondozza. Én most már öreg vagyok, 81 éves öreg ember, de ha az arcomra néznek, akkor ugye nem gondolják, hogy 81 éves vagyok, ugye, hogy fiatalabbnak gondolnak? Van néhány barátom, aki azt szokta mondani nekem, hogy mi a titkod? Megtartom. Mi a titkot, hiszen még mindig eh, fiatal eh, barát, eh, Mondtam, hogy ez a titkom. A szellemem, a gondolataimat tornáztatom, használom, használom az emberi intelligenciát még pedig maximális módon, amit mi analitikus meditációnak nevezünk. Ez az, ami segít, hogy fenntartsuk a gondolat frissességét. A félelem, a, gy, a dű, spontán érzelmi reakció minden ok nélkül jöhet. Ezt kell elemezni megfelelően, és akkor különböző okokkal láthatjuk majd meg, hogy alapok alapján, hogy eh, miért működik ez így, és mindennek megvan a maga tudományos magyarázata is. Nos, ez az én titkom az, hogy mindenkinek megvannak ugyanazok a lehetőségei, az, hogy kihasználják-e vagy sem, az az egyéntől függ. Egyébként viszont mindannyian az anyától, az emberi természettől származunk. Van, aki azt mondja, hogy az emberi természet az az um, átfogóbb és magával ragadóbb, de mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy egy belső békét alakítson ki. És a belső békén keresztül elérje a, a, a nagy, a globális békét. Ezt csak a belső békén keresztül lehet elérni. Félelemmel, düvel nem lehet békét hozni. Nos, minden esetre ezóta három elkötelezettségem van. Az első számú az az, hogy az emberi lények azonosságát hirdesse. Mindig is erről beszéltem alapvető módon azonosak vagyunk. A másodlagos szinten persze vannak különbségek, vannak nemzetiségek, vannak különböző országok, különböző vallások, különböző színek. Egy azon csoportban is vannak szegények, gazdagok, műveltek, kevésbé műveltek, rengeteg különbség van. Sok probléma, amivel ma, szem, eh, amivel ma szembesülünk, az az, hogy túlzottan a másodlagos szintre, a különbségekre, a regionális, nemzeti konfliktusokra figyelünk. Tehát a második szinten vannak a konfliktusok, a különbségek. De ezeket a problémákat nem lehet erővel megoldani. Én hiszem, hogy ez csak akkor, hogyha az, a, a mélyebb szintre megyünk le arra, hogy azonos emberi lények vagyunk. A te problémád az én problémám a te sikered az ő sikere is, tehát együtt kell működni. E, ebből a szempontból Európai Unió legalábbis ezen a kontinensen. A múltban rendele, rengeteg öltöklés volt a nemzeti szuverenitás nevében. Most önök megérettek. Gondolják végig, mi az a közös érdek. És ez maga a csoda. Mindig is azt mondtam, hogy az Európai Unió szelleme végül is el kell, hogy terjedjen, Afrikára átterjedjen, az Afrikai Unióra talán. Van, aki ezt Pánafrikának hívják. Úgy gondolom, hogy ez egy szükséges lépés. Ha az Afrikai Unió kialakulna, akkor sok problémát meg lehetne oldani, a polgárháborúkat csökkenteni. Aztán Latin Amerika, Ázsia, ugyanígy. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy ide jöhettem, és szemtől szembe beszélgetek, beszélgethetek a képviselőkkel. Önök között vannak régi barátaim is. Itt pont velem szemben, épp itt velem szemben. A német balág barátom, régi, öreg barátom. really, uh, I think uh, Úgy gondolom, hogy uh, az igazi ügy, az igazságos ügy támogatói vannak itt előttem, akik politikailag nem a különvállást keresik. Erre majd még visszatérek. Az első kötelezettségvállalásom tehát az az egységet, a több milliárd emberi lény azonosságát, egységét keresük. A második. Én vallásos ember vagyok, buddhista. Pontosabban szólva, a Nálender mesterek eh, tanítványa vagyok. A mesterek filozófusok. Bizonyos mértékig az én szememben a nagy mesterek tudósok. Még akkor is, hogyha bizonyos buddhisták néha ezt nem igazolják, vagy elutasítják mondásaikat. A buddhista tanítások pedig el kell fogadni, mert ha nem elutasítjuk, akkor az a józanész ellen hat. Persze jogunkban áll az elutasítás, ezt maga Buddha mondta. Minden követőm, minden szerzetes minden tudós joga, hogy ne fogadja el a tanításaimat. Sőt, ezt ne is tegye azért, mert a követőm, hanem azért tegye, ha elfogadja, mert meggyőződik róla. Buddhista szerzetesként felelősségünk közé tartozik az, hogy segítsük a harmóniát a különböző hagyományok között mindenféle hagyománynak ugyanaz az üzenete. A megbocsátás, tolerancia, a megnyugvás, az önfegyelem. A, legnagy, a legnagyobb vallások üzenete ez. Ez a közös alap. Ez az, amire igazi harmóniát építhetünk a kölcsönös tisztelet, a kölcsönös tanulás, a kölcsönös beszéd alapján. India élő példája erre. Több mint 2000 éve a világ vallási követői együtt értenek. Ez érthető, és azt hiszem csodálatos harmóniában teszik ezt. India a leg nagyobb lakosságú demokratikus ország és a vallások harmóniában élnek együtt, akkor vajon a világ más területein miért van annyi probléma? Ez a második kötelezettségem. Én tibeti vagyok. Ez ebből fakadék. A politikai dolgok politikai kérdésekből, mint mondtam, már visszavonultam, ezért eh, a kötelezettségem az már nem más, mint a tibeti kultúra megőrzése. A béke, az erőszakmentesség eh, és az elkötelezettség kultúrája. Ez az, amit meg kell őrizni. Aztán a tibeti írás. Úgy gondolom, hogy a tibeti írás a legjobb nyelvezet arra, hogy a mestereink kifinomult finomia filozófiáját leírjuk. Nem a kínai, nem más nyelv, a szankszrit is hat, halott, hanem a tibeti nyelv az, amit érdemes megőrizni, hiszen ezt a, ez az az írás, amivel mindezt a legjobban ki tudjuk fejezni nagyon fontos a tudásunk megőrzése. A mesterek tudása csak a tibeti buddhista tradom, ö, hagyományban őrződött meg. A következő pont a környezet. Egy kínai környezetvédő írt egy cikket, amelyben megemlítette a tibeti felföldet a globális felmeredés, felmelegedés kapcsán. Ugyanolyan fontosnak nevezte, mint az északi és a déli sarkot. A tibeti felföldet a harmadik sarkörnek nevezte. Teljes Ázsia a tibeti felföldre kezdett el vándorolni, ugye ez nem hegy, hanem felföld. Nagyon fontos, hogy megőrözzük a tibeti ökológiát, nem csak a tibetiek számára, hanem úgy gondolom több milliárd ember élete szempontja, szempontjából, hiszen az élet ettől függ. Nos, ez az a három dolog, amit követek. 81 évesen talán még 10-15 évet élhetek, és akkor eljön az idő, hogy valóban visszavonuljak, és azt mondjam, hogy bye-bye. Na jó, ennyit akartam mondani, legyen beszélgetés, várom a kérdéseiket. We, the Solinus has to leave at five past ten. Tíz óra perc volt. tíz óra öt, tíz percet, tehát öt percet tíz óra után mennie kell vendégünknek. Nagyon sokat kértek szót a hozzászólók listáját lezártam. Tanok úr az utolsó. Kérem, hogy mindenki egy percre szorítkozzon. Le, minél, remélem minél többen, többeknek szót adhatok. Szerintem ez így tisztességes. Kérem a koordinátorok is egy percre szorítkozzanak, mert így minél többen kapnak szót. Preda úr elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. szeretném a néppárt nevében üdvözölni őszentségét az Európai Parlamentben. Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy itt van közöttünk, elfogadta meghívásunkat. Úgy nagyon aktuális a látogatása, őszentség látogatása, mert uh, a g 20 csúcsáról beszélgetünk a plenárison, Kína helye a globális világban volt a fő téma. A kínai kormány megmutatta a gazdasági, Kína gazdasági súlyát, óriás hatalom, de mégis fontos lenne, hogy egy ilyen nagy hatalom a demokratikus értékeket, az emberi jogokat, a kisebbségek jogait tiszteletben tartaná. Mi és a kollégáim támogatjuk a tibetieket, a tibeti kultúra és identitás meg óvását, megőrzését, ez egy az erőszakmentesség és az együttérzés kultúrája mindannyiunk szívéhez nagyon közel áll. Thank you very much. Köszönöm, Kán úr. Nehéz nekem, egyszerre válaszolni. Not, I think will not nem fogok emlékezni. Nem tudok ilyen sok mindenre emlékezni egyszerre. Ó, hát akkor valaki jegyzeteljen nekem. Jó, lehet a következő. Kán úr. Tenok úr. Jó. Üdvözlöm Strasbourgban a viszentségét a Dalai Lámát a szocialista frakció nevében kiváló munkát végez világszerte. A béke üzenetét viszi mindenhova, igazi szellemi vezetőként eh, és a tibetiek szellemi vezetőjeként üdvözlöm itt tehát az Európai Parlamentben. A kérdésem a következő. Sokan itt az Európai Parlamentben komolyan aggódunk a rohingya kisebbség ellen elkövetett eh, bűnök agasztanak bennünket. Ez egy állam nélküli, egy ország nélküli muzulmán kisebbség ezzel kapcsolatban ezzel kapcsolatban is fogadtunk egy állásfoglalást. A burmai buddhista szerzetesek által elkövetett bűnök nem maradnak megtorlatlanul, kérem erősítse ezt meg. Ez nagyon fontos lenne számunkra. Thank you very much. How many questions? Hány kérdés? 12. 3. Nem, túl sok. Run round and in between. Uh, three, three, I think, oh, yeah. okay. Három, háromnál legyen több. Három az lehet. Van Balen úr. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mr. Turner. Thank you. Annak úr először, bocsánat. Őszentsége. Én is üdvözlöm az Európai Parlament harmadik legjobb frakció, az egyszer frakció nevében. Én mindig is a tibetiek jogai megvédelmében szólaltam fel. Kínát kritizáltam, amikor a tibeti kultúra elnyomásával próbálkoztak, hiszen az autonómia eh, és a sajátos életmód megőrzésének elidegeníthetetlen jogát meg kell védeni. Kína területi integritásával kapcsolatban nagyon örültem annak, amit elmondott. A béke embere egy tiszteletben álló, köztiszteletben álló szellemi vezető, óriási humorérzékkel rendelkezik, amivel mindig lefegyverzi az ellenségeit, az ellenzőit, és úgy tűnik, hogy ahogy öregszik, e, egyre viccesebbé válik remélhetőleg még sok éve maradt ebben az életben itt a Földön, hogy a békét és a harmóniát terjessze világon. Köszönöm. No question. Kérdés nem volt, ugye? Please. Köszönöm, így könnyebb a dolgom. So we can get one more, Mr. Van Baalen. Akkor most se tényleg Van Baalen úr. Köszönöm szépen. Természetesen egyetértek Tenok úrral, a harmadik nagyon frakciók képviselőjével. Van egy kérdésem őszentségéhez. Egész életében próbált kommunikálni a kínaiakkal, hogy békés megoldást találjon a különbségekre. Nem függetlenséget kértek, hanem kulturális autonómiát szeretnének. Van-e bármiféle elmozdulás, hivatalos vagy nem hivatalos elmozdulás a kínaiak részéről, vagy teljesen merevek ez ügyben? Szerintem az első kérdésre és erre az utolsóra körülbelül együtt tudok válaszolni akkor még egyet feltehetünk. Nem, hagyja, elnök úr, hadd válaszoljak. I think basically... Úgy vélem alapvetően a kínai népköztársaság ugyanaz az alkotmány, ugyanaz a, a, a kommunista párt, de valóságban mégis változnak a dolgok az elmúlt 20-30 évben. Tehát némi változás tapasztalható. Ma pedig a Kínában élő buddhista lakosság kb. 400 millióan vannak. Nagyon sok buddhista él Kínában, és autentikus a tibeti buddhista hagyomány. Nagyon sokan akarják ezt megtanulni, átvenni a buddhista, tibeti buddhista hagyományokat és kultúrát. A felső kínai felső vezetők között vannak arra mutató jelek, hogy kezdik felismerni, hogy a múlt politikája nem reális. Tehát, mit hogyha megmozdult volna valami a fejekben, persze marad még rengeteg, rengeteg probléma Tibetek kapcsolatban, de vannak arra mutató jelek, hogy van elmozdulás. Az establishment hivatalos álláspontja még továbbra is kemény vonalas gondolkodást tesz éve, hivatalosan. Tehát van remény. Alapvetően látok reményt. És nagyon fontos, hogy a külvilág, főként az Európai Unió, őszinte motivációval rendelkezik az iránt, hogy Kína jövőjét konstruktív kritikával néha szükséges konstruktív kritikával alakítsa formája. Még a kemény vonalas kínaiak is egy bizonyos fajta dilemma előtt állnak. Hogyan oldják meg ezt a kérdést, hogyan viszonyuljanak ez a kérdéshez? A világ közvéleményének a hangja szerintem eljut az a kínai vezetők agyáig. Eh, a 60-as, 70-es években magasról tettek a külvilág véleményére, most már nem, most már most már eh, ők is elkezdenek gondolkodni komolyan. Ez tehát a kérdésem, vagy válaszom az első és az utolsó kérdésre. Kán kérdése. Amikor először hallottam a burmai buddhisták eh, tetteiről. Washingtonban voltam éppen. Fel is tették nekem a kérdést rögtön. Mit is mondhattam volna? Üzentem a burmai buddhistáknak, hogy amikor az embernek problémája van, Buddha arcát képzeljék maguk elé. Ha Buddha e, itt lenne közöttünk, akkor nyilván megvédeni muzulmán testvéreinket. Később találkoztam Szunkivel, és nagyon felvetettem ezt a roppant bonyolult és kényes kérdést. és aztán sokáig hallgatott, nem ítélte el a tetteket. Pedig ki kell mondani, hogyha igazság talánság történt. Ezzel nem mindenkinek fel kell emelni a hangját, Aung San Suu Kyi-nek is. A szeptember 11-i események, a tragikus szeptember 11-i események után a muzulmán világ ketté hasadt. Én gyermekkoromból emlékszem, hogy Lasszában a, a, a, a muzulmán közösség mennyire békés volt Ladakban, Indiában. Nagyon sok muzulmán barátom, ismerősöm van. Nagyon sok muzulmán embert ismernek, akik nagyon elkötelezett emberek. Persze mindig vannak gonosz egyének, gonosz emberek, vannak úgynevezett buddhista terroristák is. Ezek az úgynevezett buddhista terroristák soha nem képviselik és képviselhetik a buddhizmust. Hasonló módon, mint ahogy ezek a terroristák, akik muzulmánok, ők soha nem képviselik és képviselhetik az iszlámot, az iszlám tanításait, a muzulmán közösséget. Tehát az elmúlt hónapokban Amerikában és itt Európában is újra meg újra elmondtam azt, hogy buddhista, terrorista, muzulmán terrorista, maga az elnevezés, a kifejezés helytelen. aki ilyet erőszakhoz folyamodik erőszakot követel, az már nem lehet buddhista, vagy nem lehet muzulmán, hiszen ahogy valaki vért ont, onnantól kezdve nem igazi muzulmán, és nem igazi buddhista. A dzsihád nem arról szól, hogy valakit megüssünk. A dzsihád igazi értelme az egy, ez egy harc a belső érzelmeinkkel. Például a méreggel, a gyűlölettel szembeni belső harc. Tehát aki igazi muzumán hívő, az ezt tudja. És hát minden vallásban, minden vallási csoportban, akik magukra akasztják a vallás gúnyáját, de nem igazán hívők, hiszen az igazi hagyományos tanít hagyományokat és tanításokat nem követik. Különbséget kell tehát eh, tennünk. Mindig vannak ilyen bajkeverők, de ebből nem szabad általános következtetéseket levonni. Ezt mindig elmondom, nagyon eh, buddhista, terrorista, amikor ezt írták a Time magazinban, olvastam, néztem, mi ez, terrorista, buddhista szerzetesek, buddhista terroristák, ez nekem nagyon rossz, amikor ilyet olvasok. Ugyanez igaz. Nyilván ugyanígy éreznek a muzulmánok, és azt olvassák, hogy muzulmán terrorista. Ezt a kifejezést. Időről időre, amikor lehetőségünk marad arra, hogy a vallások egymással találkozzanak, kommunikáljanak, párbeszédet folytassanak, megismerjük egymást, ez nagyon fontos. A vallási vezetők és az egyszerű emberek szintjén is. Hiszen másképp gondolkozunk. Az első, hogy a tanításokkal, a tudósokkal találkozzunk, hogy, hogy mik a különbségek és mik a hasonlóságok. Ezt vannak persze különbségek a világnézetben, filozófiában és az alapfogalmakban, vannak, akik azt mondják, hogy van Isten, aki létrehozta a világot, teremtette a világot. Nekünk a buddhistáknak nincs ilyen, a teremtő fogalmát nem használjuk, nem hiszünk, nem is benne. Tehát eh, sok vallás szempontjából én bűnös vagyok. Nem hiszek a teremtő Istenben. <laughs> Bishop Tutu, my great friend. Bishop Tutu, jó barátom. amikor találkoztunk, mindig azt mondta, hogy a gonosz dalai láma. Én meg azt mondtam, hogy te pedig uh, gonosz püspök vagy. Mondtuk egymásnak viccesen. Then one occasion he mentioned... És egyszer ő a azt mondta, hogy én a Mennyországba kerülök, a dalai láma meg valahol máshol, még az is lehet, hogy a pokolba kerül. So, so, in anyway, in so there is tehát valóban eltérő, másképpen gondolkozunk a világról, mások, mások az elképzeléseink, más a filozófiánk, de a célunk ugyanaz. Az, hogy az együttérzés az egymás iránti szeretet igéjét terjesszük. Mindenkit egy Isten teremtett. Még ezek a bajkeverők is, ők is az Úr, az Isten bárányai, gyermekei, őket is az Úr teremtette. És a szeretet lehetőséget is megadta mindenkinek. Tehát a különböző filozófiai iskolák mégiscsak ugyanazt a célt szolgálják. Aztán persze egy másik szinten, tehát beszéltünk a tudósokról, a vallásfilozófusokról, akiknek találkozniuk, kommunikálniuk kell egymással, aztán a vallás gyakorlóknak is egymással találkozniuk kell. Bishop Tutututu püspök, Thomas Martin, és egy katolikus szerzetes, nem is tudom a nevét, Barcelonában öt évet élt a világtól elzárva kenyéren és teán. Amikor találkoztam vele, ezzel a remetével, mit csináltál öt évig, amíg remeteként éltél? A szeretetet gyakoroltam. És amikor ezt mondta, valami csodálatos fény gyújt ki a szemében. Ez a katolicizmus igazi eh, értelme, ez a katolikus vallás igazi eh, értelme. A muzulmán barátaim között is vannak csodálatos emberek. Tehát nagyon fontos, hogy találkozzanak azok, akik valójában gyakorolják a vallást hogy a mély meggyőződésüket és élményeiket egymással megosszák. Ez nagyon sokat segít, hogy megértsük a másik eh, vallás hagyományait. A harmadik a, a zarándoklat. Az, hogy együtt csendben meditáljunk ezeken a szent eh, helyeken, ekkor valamilyen nagyon érdekes eh, hullámok, eh, vibráció meg. Például a Jeruzsálemben, amikor a, a Siratofánál jártam, vagy a szíriai ősi templomoknál, vagy a mecsetben, és minden ilyen helyen a csendes meditáció nagyon hasznos és sokat segít amikor keresztény barátaim Indiába jönnek, keresztények Budgáján és buddhisták együtt meditálnak, aztán a hinduk is csatlakoznak, aztán a helyi muzulmánok is 20 percig együtt meditáltunk. Ez nagyon hasznos ez a gyakorlat, hogy valamilyen ö, tényleg spirituális testvériségi élményét együtt átéljük. Tehát bárki megpróbálhatja ezt, hogy valahogy a vallások közötti eszmecserét, párbeszédet, ez említett szinteken megvalósítsa. Ezt mondom, amikor itt Franciaországban eh, lehet ez Szíriában, Irakban, Líbiában, Brüsszelben, Pak- Pakisztán, Afganisztánban, bárhol. A síták és a szunniták a muzulmán valláson belül egymást ölik a vállás nevében, hát ez hihetetlen. mindezek a vallások, amelyek a szeretet üzenetét kellene, hogy hordozzák, és ezt a vallást tűzik zászlójukra, amikor egymást tölik. Ez nem, nem megy. Ezt nem ülhetünk ölbetett kézzel, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy eh, felépjünk ezzel a A vallásos emberek és a nem vallásos eh, emberek, sőt, eh, az ateisták is az emberi élet megmentése, védelme érdekében kell, hogy dolgozzanak. Ez az üzenetem. Köszönöm szépen. 30 másodperccel kapnak szót öten, hogy esetleg megjegyzést tegyenek, és aztán ő szentsége a végső megjegyzését is megteszi. Mr. Mann and Mrs. Gomez. Ők szerepelnek a listán. Köszönöm szépen őszentségének, hogy itt van, hogy eljött hozzánk. Szeretettel köszöntöm frakcióm nevében is a zöldek itt ülök, két rövid kérdésem lenne. Mélységesen megérint. Tegye fel a kezét, vagy álljon fel, mert nem látom egyébként. Köszönöm szépen. A mikrofon egyszerűen nem elég hosszú, <laughs> így nem tudok állva beszélni sajnos. Akkor üljön le, üljön le, foglaljon helyet. Mélységesen megérint az a az hogy felgyújtották önmagukat nagyon sokan, annak érdekében, hogy fenntartsák a Tibetről tudottakat. Erre vonatkozóan szeretnék kommentárokat hallani, de az urán kitermelés is aggályokat tölt el, amely környezetvédelmi hatásokkal is együtt jár, és nagyon sok áldozatot is követel. Nagyon örülnék, hogy ezzel kapcsolatosan mondana még pár dolgot. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszentsége, nagyon nagy megtiszteltetés, és öröm számomra, hogy eljött hozzánk. Itt vagyok, itt vagyok. No, tehát még egyszer. Őszentsége nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt van, mert ön is a teljes tibeti nép, az 56 évre visszatekint, békés ellenállásnak a megtestesítője a legjobb példája. Ön is elmondta, hogy nem akar elszakadni Kínától, hanem egyesülni kíván az emberiséggel. És most egy kérdést, egyetlen kérdést szeretnék feltenni. Európaiként eleget teszünk-e azért, hogy a tibeti kérdést és üzenetet támogatni tudjuk, előbb tudjuk mozítani, és esetleg a, az EU-tibeti delegációt és intercsoportot is újra kellene gondolnunk. Utolsó kérdés, jó úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm azért, hogy itt van, és lehetőséget biztosít az eszmecserére önnel. Találkoztam önnel itt a folyosón, amikor megérkezett, és már akkor átadhattam üdvözletemet. Ön a népek szabadsághoz fűződő jogáról beszélt, és ezért szeretnék köszönetet mondani, mert ez egy óriási tanulság a politikai vezetés számára, különösen azokkal szemben, akik a spirituális vezetőt nem kívánják fogadni, különböző elvetendő politikai, gazdasági meggyőződésből úgy tesznek, mintha ön nem is létezne. Nagyon sok bátorságot kívánok, Mannur. Köszönöm szépen. Az elmúlt héten Brüsszelben néhányan már volt szerencsénknek meghallgatni önt. 250 észrevővel 50 országból érkeztek a vendégek. Van egy állásfoglalásunk is, ezt mindig is támogattuk. Azért szállunk sikre, hogy a dialógus a tibetiek is. Kína között továbbra is fennmaradjon. Ön lát erre realitást? Látja ennek megvalósulását? Köszöntöm Öntő szeltsége. Én nem vagyok ugyan vallásos, mégis mindig nagyon sokat tudok meríteni abból, hogyha interakcióba kerülök Önnel. Nagyon sokan követjük önt, és szeretném megosztani azt, amit ön már elmondott egy korábbi alkalommal. Nagyon fontos ebben a világban, ahol élünk, ez a mondat, ami elmondott, a morális autoritás, amit be kell tartanunk, ami mentén rendezni kell sorainkat és az életünket. Weigel úr az utolsó, és aztán őszentségének adok szót. A kollégáim tulajdonképpen mindazokat a kérdéseket föltették, amiket én is szerettem volna elmondani. Csak annyit mondanék, hogy abszolút támogatom a 7 pontos tibeti tervét, és nagyon remélem, hogy elég bátor és pragmatikus vezetője lesz Kínának is, amelyek, aki majd önnel leül és ezt végigbeszéli. Jó, köszönöm szépen. Mi volt az első kérdés? what called immolation. Now, very, very sad. Nagyon szomorú vagyok, amikor első alkalommal ért, értesültem a, azokról az eseményekről, hogy önmagukat felgyújtják a szimpatizánsaink, úgyhogy kifejezésre kell juttatnom, hogy ez nagyon drámai cselekedet. És a kérdés az, hogy ez valóban segíte rajtunk, vagy sem. Nagyon komolyan kell vennünk ezeket, a, ezeket az eseményeket. Tehát látják, hogy az én álláspontom is hát bonyolult alapokon nyugszik, mert nem tudom ezt támogatni. De hogyha nyilvánosan ellenzem ezt, akkor akkor például a családtagok vagy a barátok nagyon szomorúak lesznek. Nagy szomorúsággal fogja eltölteni ez az álláspontom. És aztán esetleg támogatni mégis? Tehát a legjobb dolog, hogy az ember csendben marad. És ahogyan már elmondtam, tibetiként a tibeti környezetben a klíma nagyon sérülékeny, hogy úgy mondjam. Úgyhogy a magasság és a szárazság tönkreteheti a környezetet, és nagyon sok időbe telik, mire újra tud éledni ez a környezet és ahogyan korábban már elmondtam, a tibeti ökológia megtartása a fennföldön, ez nem csak a tibetieket érintő kérdés, hanem több milliárd embert érintő probléma. Igazából a korábbi miniszterelnökök regnálása során a kínai földet ért áradások kapcsán azért az a döntés született, hogy ne vágják ki a fákat, ne legyen erdőírtás, viszont azóta elharapozott a korrupció. Ezt is szerettem volna elmondani. A kínai kormány úgy tűnik, hogy kvázi támogatnák, hogy leüljünk egymással tárgyalni. De csak velem akarnak kommunikálni, mint egyénnel, mint a dalai lámával, nem az establishmenttel. Bár mi soha sem használtuk azt a kifejezést, hogy tibeti kormány. Soha nem használtuk ezt a szót. A kínai tisztviselők <laughs> akkor általában ezt a megfogalmazást alkalmazzák, de mi ezt nem használjuk. Tehát még egyszer mondom, mi ezt nem használjuk. A kínaiak, amikor ránk utalnak, akkor igen. És egy nagyobb Tibetet. Oh, firstly, mint hogyha, tehát mint nagy Tibet utalnak ránk több százezer menekült van, 150-160 ezer, aki számüzetésben él. Tehát egyfajta szervezetre szükség van, aki, aki figyeli ezeknek az érintetteknek a, az életét, a, a, a tibeti kultúrának a fenntartását, az oktatásukat, hogy a kultúra is fent maradhasson. Tehát ez a fajta szervezet korábban az én vezetésemmel működött, de hát ez idejét múlt, hogy úgy mondjam. 2011 óta, ugye elmondtam, visszavonultam, nem csak saját magam, hanem ez a 400 éves hagyomány is nyugalomba vonult, hogy úgy mondjam. Úgyhogy a feladatok spiritualitással kapcsolatos feladataim tulajdonképpen lezárultak a jövőben, éppen ezért mondhatom, hogy a demokratikus rendszer lehetne, van egy kis közösség, egyfajta establishment, amelynek az lenne a feladata, hogy a demokrácia alapelvét szem előtt tartva folytassa ezt a munkát. Hogyha a kínai kormány komolyabban venné a Dalai Láma hatalmát, mint úgymond uralkodását, hát akkor mondhatnám azt is, hogy az érdek az kéne, hogy legyen, hogy a kommunista rezsimnek el kellene fogadni a létünket, a kínai birodalom bizonyos esetben magas szintű lámákat ezért elismert, és hát sokan át is tértek a tibeti buddhizmusra, úgyhogy én nekik is elmondtam ezt, és hogyha meg lenne a vallásos meggyőződés az újjászületése kapcsolatosan, akkor a kínai rezsim hinne abban a, az igazságban, hogy a mi nemzetünk is élhet, hogy, hogy van létjogosultsága. Hogyha ez, ezeket a lépéseket nem teszik meg, akkor tulajdonképpen nem lenne az egészben logika. Tehát egyfajta politikai hatalmat is el kellene, hogy ismerjenek velünk szemben. szeretnék önökhöz is fordulni egy kéréssel, hogy elmondjam, hogy bármikor is találkozom a parlamenti csoportosulásokkal, bárhol is legyen ez, általában ökológiai ö, problémákról tárgyalunk. Jöjjenek el Tibetbe kínai ö, tisztviselőkkel, közösen, és írjanak egy jelentést. Azt gondolom, hogy még a kínai kormánynak is szüksége van arra, hogy egyfajta realista megközelítésre helyezzék a, a jelentést, egyfajta szakértői független megközelítésre, mert ez segíthetne a kínaiaknak is. Ez az első megjegyzésem. Aztán, amikor önök beszámolnak a tanácson keresztül is az emberi jogsértések ellen, és a vallásszabadság mellett kardoskodnak, akkor azonnal kiderül, hogy a kínai kormánynak más az álláspontja. De ez, ez önöknek jó alkalmat biztosít arra, hogy menjünk el oda, nézzük meg a saját szemünkkel. Úgyhogy a világ különböző területeiről érkező látogatók, és különösen az Európai Unióból érkezők, azt hiszem segíthetnek abban, hogy a tibetieknek a gondolkodás módját megerősítsék, és hogy nyitottan tekintsenek magukra és a világra. Tehát a kínai kemény vonalasoknak is el kell gondolkodniuk a tibeti problémákról, mert egyébként ezek a kérdések nem fognak megoldódni. És ez egy nagyon fontos üzenet. Jó, köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon cuki a láma Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you much, Your Holiness. Köszönjük őszentségének. Testvéreim, Természetesen mindannyian aggódunk, de aztán az is fontos, hogy ezt az aggodalmat, ezt az érzést, ezt kifejezzük, ennek hangot adjunk. Köszönöm. Összenségek könnyű, köszönjük mi is, hogy időt szakított arra, hogy átgondoljuk a fontos dolgokat a gyakorlati munkánk között. Emlékeztesse minket a két szintre, ahol a, ugyan vannak különbségek, de a legfontosabb mégis, hogy emberi lények vagyunk. És ez az, ami fontos, ez az, ami üzen, az az üzenet, amit nem szabad elfelejtenünk. Ez az óra nagyon fontos számunkra, megérthet, megértjük jobban ennek tükrében most az intézkedéseinket. Tudom, hogy nagy nyomás neheződött önre, hogy mondja vissza ezt a megbeszélést, pedig a parlamentnek, az Európai Parlamentnek joga van, hogy azzal találkozzon, akivel akar, és nem teheti senki meg, hogy nyomást gyakoroljon. Egy pillanatra még. Tudom, hogy Kína fontos ország, és mi is ragaszkodunk az egységes Kína politikához, de ragaszkodunk a az értékekhez is. Ezt nem veti el tőlünk senki. A kettőt össze kell tudnunk egyeztetni, és köszönjük még egyszer, hogy megragadta az alkalmat, és segített minket. Nagyra értékelem én is a lehetőséget, köszönöm. Nagyra értékelem azt, hogy szilárdan a kezdet kezdetétől kiállnak. Szilárdan kiállnak morális elvek mellett szigorúan követjük az erőszakmentesség elvét. A harcunk abszolút erőszakmentes. A kegyelet alapján, a kegyelmesség alapján, és ez lehet a, ez az, ami sikerre vihet. Van, akik önrombolók, de a mi hozzáállásunk mégsem rendíthető meg. Az elkeseredettséget nem szabad, hogy eluralkodj, hagyni eluralkodni. Az önök álláspontja, az önök morális támogatása és morális eh, elvei, ez sokkal fontosabbak, mint a pénz, mint a pénzügyek. Nagyon köszönöm. Köszönjük mi is őszentségének.